szavazásra térünk rá. A Dehane Kalfin jelentésről szavazunk a 2014-20 közötti időszakra vonatkozó többéves pénzügyi keretről. Név szerinti szavazás, hiszen minősített többségre van szükség, szükség megnyitom a szavazást. Haben alle Kolleginnen und Kollegen. Szavazott mindenki? Még egyszer kérdezem, hogy mindenki szavazott-e? Akkor lezártuk a szavazást. Elfogadtuk. Wir zum Bericht. Most pedig a Traskowski jelentésről szavazunk. Egyes módosító, minden módosítóról név szerint szavazunk, nem mondom el külön, tehát megnyitom a szavazást az egyes módosítóról. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Eredeti szöveg kettes bekezdése, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Kettes módosító név szerint megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Hármas módosító indítvány, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. elutasítva. Eredeti szöveg hármos, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Eredeti szöveg négyes megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Egészségére, kedves képviselőtársam! még egyszer egészségére, kétszer egészségére, elfogadtuk. Na most már elég volt. Négyes módosító. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Ötös módosító. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Ötös eredetiben. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Az eredeti szöveg hatos bekezdése, megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom. Elfogadtuk. Hatos módosító indítvány. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítva. Most pedig Karasz úr, tessék parancsoljon. Öné a szó. Közlendőm jelesül, hogy egyik szavazáson sem tudtam részt venni, mert a gép nem működött Ilyen módon ma még nem tudtam szavazni. Ezt bejegyezzük a jegyzőkönyvbe. Karasz úr. Most pedig Karasz úr nélkül név egy szavazást tartunk. Megnyitom a szavazást az egész szövegről. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. A jelentést elfogadtuk. Tovább lépünk. Giovanni Lavia jelentéséről szavazunk. A hetes költségvetés módosítási tervezet név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Még egyszer Giovanni Laviam jelentésem a 8-as költségvetés módosítási tervezetről. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a jelentéstevőnek, és tovább lépünk. Plenkovics kollega jelentéséről szavazunk. A 138-as cikk alapján a jelentéstevői a szó. Tessék, parancsoljon. Hol a jelentéstevő? Köszönöm szépen. Egy olyan jelentésről van szó, amely előtt nincsen vita, éppen ezért köszönettel szeretnék csak mondani a néppárti frakciónak a bizalomért, melyet belém vetett, ez én vagyok az első horvát eh, képviselő, aki megkapta a jelentés készítés jogát, és remélem, hogy ez nagy kihatással lesz Spanyolországban is. Kedves kollégám, Örülöm, hogy a néppártnak köszönetet mond, ám ha jól tudom, a tisztelt ház osztja ki a jelentéstevőket, nem a frakció, de ennek ellenére szép dolog, hogy a frakciónak köszönetet mond. A Abstimmung in namentlicher Abstimmung, die Abstimmung ist eröffnet. Név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok a kollégának. Most pedig Pak kolléganő az Erasmus mindenkinek programról készített jelentést. Először is az egyes számról szavazunk blogban. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel az összes módosító okafogyottá vált. Most pedig a bizottság javaslatáról, így mondom, módosított javaslat szavazunk mellette, ellene tartózkodás elfogadva. A jogalkotási állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Minden kolléga szavazott. Úgy látom, igen. Akkor ezzel lezárom. Elfogadtuk. Gratulálok Pak kolléganőnek. Koszta kolléganő a Kreatív Európa programról készített jelentést, most pedig az egész szövegről szavazunk az egyes blokkról. Mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel okafogyottá vált a második blokk, akkor a bizottság javaslatáról szavazunk, mellette ellene tartózkodás és akkor pedig a jogalkotási állásfoglalás név szerint szavazunk. Mindenki szavazott. Mindenki szavazott, tehát, és ezzel lezárom a szavazást. Elfogadva. Most pedig gratulálok az Koszta asszonynak, az előadónak. Akkor a Tukula jelentés, Tukula jelentés. Az előadó kért szót az eljárással kapcsolatos véleményét szeretné elmondani. Takula úr. Elnök úr, köszönöm. A 2014-2020 közötti Európa Polgárért Program előadóként szeretném megismételni, hogy ez a rendelet azt a célt követi, hogy a történelmet és a kultúrát helyez előtérbe és a 167. cikk alapján a Európai Unió működésre vonatkozó szerződésből itt a megfelelő előírás kell alkalmazni, hogy az Európai Parlament eh, az álláspontját miért adta fel a kettős jogalappal kapcsolatos véleményét, és ezt az Európai Bizottság javaslata alapján tette a 325. cikk alapján el akartuk kerülni a teljes zsákutcát és sakmat helyzetet az eljárás során. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy az Európai Parlament elkötelezetten dolgozik azon, hogy ilyen helyzet ne alakuljon ki újra. És így kérem, hogy fogadják el a jogalkotási állásfoglalást. Köszönöm szépen, Takula úr! Most pedig az egyes módosító, a jogalapra vonatkozó, az, amiről szavazunk, ki támogatja, ellenszavazat tartózkodása. Ezzel a módosi, a 206 közötti módosító indítványok okafogyotta váltak, most pedig név szerint szavazunk. Ez a végszavazás. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő jelentés Valéan Riké és Ayala Zender jelentés. A szakbizottság által elküldött módosítóról szavazunk 153-as pont alapján. Ki van mellette, ellene? 135 tartózkodik. Jó, ezzel elfogadtuk, ezzel az összes többi módosítóka fogyottá vált. Így módon a bizottság javaslatáról szavazunk, ami így változott, kitámogatja, ellenszavazott, tartózkodás, elfogadtuk. A jogalkotási állásfoglalás név szerint szavazunk. Megnyitom. Összes kolléga szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő a Komucakos Ertog jelentés. Először Komucakos úr kért szót a jelentéssel kapcsolatban. Parancsoljon Komucakos úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, Két és fél év kemény munka után ma szavazni szeretnénk a mai napon, és a szavazatunkkal minőségi ugrást szeretnénk elérni a közlekedésben a növekedésről, a további fejlődésről van szó. A céljainkat a transzeurópai hálózattal tudjuk elérni, véleményem szerint. Ez fontos cél az európai gazdaság és az európai népek számára. Mindenek előtt a kohézióban résztvevő tagállamokról van szó, mint például az én országom is, amelyet a munkanélküliség és a válság mélyen sújt. Köszönöm szépen mindenkinek, aki együttműködött a mai eredmény elérésében. Az egyes blokkról szavazunk, ki támogatja. Ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. Ezzel az összes többi módosítók a fogyottá vált. Így megvá... szavazunk a bizottság javaslatáról, támogatja, ellenszavazat, tartózkodás, elfogadva. A jogalkotási állásfoglalás név szerint szavazunk róla. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. A De Castro jelentés következik. Az egyes blokkról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. Ez rokafogyott a második blokk. A bizottsági javaslat mellette ellene tartózkodás elfogadva. A legislatív állásfoglalás név szerint szavazunk, megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom. Elfogadva. Gratulálok de Castro úrnak. Solcs úr jelentése következik a megállapodások közbeszerzésről témában. Név szerint szavazunk. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Gratulálok Solt Most pedig a Gróta jelentés. Egyetlen szavazása, aki támogatja ezt a jelentést, kérem kézzel jelezze ellenszavazat, tartózkodás. Elfogadtuk. Gratulálok az előadónak újra. Remek kolléga jelentése az iter rel kapcsolatban. Most 1 7, 9, 16, 18 hét közötti módosítók a szakbizottság részéről kitámogatja mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezek után a nyolcas módosító támogatja ellene tartózkodás elfogadva. Hát, ha ellenőrizni szeretnék, akkor kérem. A nyolcas módosítóról szavazunk, elektronikus úton szavazunk. Lezárom a szavazást. Hát szűken, de elfogadtuk. A 35-ös és 31-es okafogyottá vált. 32-es módosító következik, mellette ellene tartózkodás elutasítva. 17-es módosító mellette ellene tartózkodás elfogadva. Ezzel a 33-as okafogyott, 34-es mellette ellene tartózkodás elutasítva, 28-as mellette ellene tartózkodás elutasítva. 29-es mellette ellene tartózkodás elutasítva. 30-as név szerint szavazunk. Megnyitom. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva akkor az bizottsági javaslat ilyen módosítás után kitámogatja mellette ellene tartózkodás elfogadva. A jogalkotási állásfoglalás tervezeténél egy módosító van a 27 rev. Megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elutasítva. Akkor pedig a jogalkotási állásfoglalásról szavazunk név szerint. Eh, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadva. Gratulálok az előadónak, remek úrnak. Skinner. Skinner kollega jelentéséről szavazunk. Az illetéke szakbizottság módosítóiról szavazunk ki. Támogatja. Hát ezt én nem tudom megállapítani. Még egyszer kérdezem, ki támogatja? Ki szavaz nemmel, ki tartózkodott? Elfogadtuk. 90-es módosító név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. elutasítva. 23-as módosító mellette, ellenem, tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 91D kitámogatja, kiellenzi. Tartózkodás elutasítva. 24-től 32-es módosítók kitámogatja, kiellenzi. Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk. 92D kitámogatja. Ki ellenzi. Kitartózkodott. Elutasítva. 33-tól 38-ig mellettem. Ellene. Tartózkodás. Elfogadva. 93-tól 96-ig név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Szavazott mindenki? Elutasítva. Elnézést itt a kavarodásért. 101 módosított mellette. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadva. Hölgyeim és uraim, azt kell, hogy mondjam, hogy jobb karuk fáradóban van, és ez számomra a szavazatok észlelését megnehezíti. 97-es, lássuk, ki van mellette, ki van ellene. Na, ugye tudják ezt önök? Kitartózkodott, elutasítva. 98-as, név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Ha már abgestimmt. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 99 mellettem, ellenem, tartózkodás elutasítva. 68-69-es mellette, ellenem, tartózkodás elfogadtuk. 100D kitámogatja. Ki ellenzi, ki tartózkodott, elutasítva. 81-es, ki van mellette? Ki van ellenem, Tartózkodott-e valaki? Elfogadtuk 89 D. Ki van mellette? Ki van ellenem? Tartózkodott-e valaki? Elutasítva. 8-as módosító mellettem. Ellenem. Tartózkodás. Elfogadtuk. Most pedig először a bizottság módosított javaslatáról név szerint szavazunk, és a szavazást meg is nyitom. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig a jogalkotási állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Most pedig Holger Kramer jelentéséről szavazunk az illetéke szakbizottság módosítóiról egyben szavazunk mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Hatos módosító, két részben első rész mellette, ellenem, tartózkodás, elfogadtuk. Második rész mellette. ellenem, tartózkodás, Hát ezt le kell ellenőrizni. A második részről elektronikusan szavazunk. Ha már abgestimmt, Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 10-1 kitámogatja. Ki ellenzi? Hát én nem látom, azt ne haragudjanak. Még egyszer kérdezem. 10-1 kitámogatja aki ellenzi, kitartózkodott, elfogadva. 27-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki, akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 28-as. Ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elutasítva. Dann kommen wir zu Änderungsantrag 10, zweiter Teil. Wer ist da? 10 második rész mellettem, ellenem, tartózkodás, elfogadva. 33-as módosító kitámogatja, ki ellenzi, ki tartózkodott, elfogadtuk. 18-as módosító mellette, bocsánat, nem mondja az elnök, 18 oka fogyott a vált, 29-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazott mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 30-as, szintén név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki, mert akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. 22-es, kitámogatja. Ki ellenzi? tartózkodás, elfogadtuk. 31-es módosító név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 32-es, szintén név szerinti szavazás, megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást. Elutasítva. Az így módosított bizottsági javaslat ki támogatja, ki ellenzi. Tartózkodás. Elfogadtuk, és a jogalkotási állásfoglalásról név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Krámer úr jelentését elfogadták, gratulálunk neki. Most pedig Chichester kollega jelentéséről szavazunk. Az Illetéke Szakbizottság módosítóit kitámogatja. Még egyszer kérdezem, ki támogatja tehát ezeket a módosítókat? Ki van ellenem? Ki tartózkodott? Elfogadva. 39-es név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Akkor lezárom a szavazást elutasítva. 40-es név szerinti szavazás, melyet megnyitok. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. 41-es, szintén név szerint. Megnyitom. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom. Elutasítva. 42-es, ki támogatja? Ki ellenzi? Tartózkodás. Elfogadva. 25-ös mellettem. Bocsánat, bocsánat. Okafogyottá vált, hiszen a 42-est elfogadtuk. 38-as név szerinti szavazás. Megnyitom a szavazást. Szavazott-e mindenki? Lezár, lezárom a szavazást. Elutasítva. A bizottság így módosított mód, javaslatát kitámogatja. Ki van ellene? Kitartoskodott, elfogadtuk, és az egész jogalkotási állásfoglalásról megnyitom a név szerinti szavazást. Szavazott mindenki? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk a jelentést. Yeah. See that? Bravo.